Folytatjuk az ülést, és közlendőm van. Giovanni Bargallo megválasztásáról tájékoztattak az illetékes olasz hatóságok március 11-e hatállyal, és Bargallo úr Francesca Baraccio asszony helyére lép. Az általános közvetlen választások bevezetéséről szóló jogszabály értelmében március 11-i hatállyal, ezért tudomásul is vesszük ezt a, ezt a választást. A házszabályunk harmadik bekezdésének második bekezdése szerint köszöntjük a kollégát, és teljes jogú taként részt vett a parlament, illetve annak szerveinek munkájában, amennyiben nem kerül megállapításra az, hogy ezzel bármilyen korábbi feladata szembe megy, és nem áll vele összhangban. Odi úr kap elsőként szót a házszabálya kapcsolatot, eljárásrendi kérdés. Igen, szeretnék az Európai Parlament felé tájékoztatással érni, mert a francia állam fellépése gyakorlatilag az